végéhez érítünk. értünk. Következő ülésre holnap ter- kerül sok, 9-től 14 óráig, majd 15-től 23 óráig a napi rendet az Európai Parlament weboldalán követhetik, ezzel lezárom a mai ülést.